good morning everybody. I think we can definitely start. Azt hiszem elkezdhetjük a munkát, kedves kollégák. Tájékoztatom kollégákat, hogy öt képviselő van a teremben, és 16-an csatlakoznak a mai ülésünkhöz távkapcsolattal. Nézzük meg, el tudják-e fogadni a napirend tervezetet Nézem, hogy van-e ellenvetés, vagy megjegyzés. Ha nincs, akkor már mondtam is a második pontot. Előző ülésünk jegyzőkönyvének elfogadása is a formális feladatunk most. Ha nincsen senkinek megjegyzése, akkor azt is elfogadottnak tekintem. És akkor elkezdhetjük az érdemi kérdésekkel. A 2015-ben hozott állatszállítással kapcsolatos jogszabály módosítása most a feladatunk. A következő 12 hónapban intenzíven fogunk foglalkozni ezzel a témával. A tolmácsolással kapcsolatban el kell mondanom, hogy francia, német, olasz, holland, angol, görög, spanyol, portugál, szlovén, magyar, szlovák és román nyelvekre van ma tolmácsolás. Amennyiben csak audio vagy telefon kapcsolattal csatlakoznak az üléshez, akkor nem lesz tolmácsolása az önök beszédének, mert a hangminőség és az, hogy a tolmácsok nem látják önöket, ez, ezt nem teszi lehetővé. És ne felejtse senki megnyomni a speak gombot, mielőtt beszélni szeretne, mert automatikusan nem halljuk. Nos, örülök, hogy ez a mai eszmecsere létrejött. Claire Berry-t üdvözöljük körünkben, aki az Európai Bizottság élelmiszer biztonsági ügynökségének igazgató helyettese, és az európai intézményekben szeptember, december végével elkezdődik egy szakértői egyeztetés, tehát erre készülünk most itt mi is, és annyit még a helyzetről tudni kell, amit a koordinátorok döntöttek el, kell, hogy elmondjam. Az előadónak egy, még adunk egy kis időt, hogy előkészítse a szöveget. Egyébként az időpontokat megkapták a kollégák és biztosak, ami a meghallgatásokat illeti a témában. Írásos meghallgatásunk lesz, ez egy új eljárás, tehát kikérjük a szakértők véleményét, és itt megvitatjuk őket. A jövő utáni héten lesz a következő koordinátorülés. Nos, nagy megtiszteltetés, hogy Claire itt van ma velünk, hogy az állam, állategészségügyi kérdéseket megtárgyaljuk vele. Tájékoztatni fog minket arról, hogy milyen módosítások, jobbítások történtek az utóbbi időszakban, és milyen jogsértések, feltárt jogsértések történtek a témában. Böris úr, akkor most megadjuk önnek a szót 15 percben, és utána pedig a koordinátorok először, majd pedig a képviselők tesznek föl kérdéseket önnek. Vüri asszony, Vonalban van? Igen, látjuk Önt. Nagyszerű. Üdvözöljük a szakbizottságunk ülésén. Megadom a szót önnek. Köszönöm szépen, tehát elnök asszony, köszönöm, hogy meghívták a bizottságot erre a mai eszmecserére. Ez tulajdonképpen az első ilyen jellegű ülés. Megtiszteltetés, hogy meghívtak. A fő üzenetem ma az önök felé, hogy a következő 12 hónap során a bizottság nagyon intenzíven fogja vizsgálni a kérdést, aktívan ö, képzeljük el ezt a folyamatot lefolytatni, és az önök kérdéseit is meg szeretnénk hallgatni, és megválaszolni, ha tudjuk. Ami az állatszállítást illeti, egy 20 éve van erre vonatkozó európai szabályozás, és a világ egyik leg magasabb szintű szabályai védik az állatokat, a tenyésztés, a szállítás és a vágás során is. Tehát ez egy kiemelkedő prioritás a bizottság számára, hogy ezt megőrizzük, jobbítsuk, és tudjuk, hogy ez önök számára is kiemelkedő kérdés. A jelenlegi szabályozás is már magas szintű védelmet biztosított az állatállományok számára, de van rajta bőven javítani való. Ez a szabály csak az Európán belüli állatszállítmányokra vonatkozik, és tudatában vagyunk, hogy éppen ezért például a nem EU országokba való export vonatkozásában, illetve a nyári időszak vonatkozásában finomítani kell a szabályozást az az egésznek a célja, hogy az egész utazás során, elnézést teszem, egy picit tudna lassabban beszélni, a tolmácsok számára könnyebb és érthetőbb lenne, hogyha nem felolvasna. Tehát a bizottság feladata az, hogy a megfelelést biztosítsa. Ezek az ellenőrzések, amelyeket mi és a hatóságok végrehajtanak, ezek megosztott felelősségek a tagállamok hatóságaival. De a bizottságnak is nagyon fontos szerepe van, és tudatában is vagyunk ennek. Kiriakidis biztos az állat egészségügyet egy gazdasági imperatívusnak fogalmazta meg, mert komoly gazdasági hatásai lehetnek, hogyha nem tartjuk be ezeket a szabályokat. Néhány példát is adnék erre. A bizottság több éve támogatja a tagállamok végrehajtási intézkedéseit, és rendszeresen egyeztetünk a nemzeti hatóságokkal, és létrejött az EU Animal Wolf Welfare, Welfare Platform, amely egy konzultációs fórum, és amelyben egyébként nem Európai Uniós országok is részt vehetnek megfigyelőként 2017-19 között. Ezen túlmenően a bizottság pedig évente jelentést ad ki, és figyelmeztetést, főleg a nyári időszakban a szállítók számára, hogy mire kell különösen odafigyelni. Ezeket a leveleket július 1-én küldtük ki idén. Egy három éves projekt keretén belül a bizottság rendszeresen kiadott állategészségügyi útmutatásokat, gyakorlati tanácsadókat. Többek között ezeknek köszönhetően is 70-nel, 70%-kal csökkent a megbetegedett és elhullott állatok aránya például az EU-Törökország útvonalon és ebben az önök 2019-es állásfoglalása is sokat segített. A bizottság meggyőződése, hogy ennek a vizsgáló bizottságnak fontos szerepe van. Mit lehet javítani a jelenlegi helyzeten? Idén májusban a bizottság úgy döntött, hogy az EU állategészségügyi szabályait kiterjeszti 2023-ig a szállítási módozatokra is, és a tagállamokkal egyeztettünk, és ők is elfogadták, hogy az állam állategészségügyi szabályokat meg kell újítani. Az önök szakbizottságának a feladata munkája tehát nagyon is időszerű és sokakat foglalkoztat úgynevezett fitness checket végzünk minden évben, idén májusban. Az a célja ezeknek az értékeléseknek, hogy kimutassa, hogy hol vannak azok a gyenge pontok, amelyeken változtatni, javítani kell. Ahhoz, hogy a jogalkotás összhangban legyen a legfrissebb tudományos eredményekkel, megbíztuk az Európai egészségügyi Hatóságot, az EFSA-t, hogy rendszeresen adjon nekünk jelentést a legújabb tudományos fejleményekről. A bizottság tehát a tudományos szakértőket és az önök munkáját is szorosan figyeli, követi. Mondom, kiemelt feladatként kezeljük a kérdést. 2021-ben már most tervezzük, hogy hogy egy kampányszerű ellenőrzést fogunk végrehajtani a tengeri állatszállítás területén, ellenőrizzük a szállítóeszközöket majd 2021-ben. Egy kísérleti projekt is indul majd, amit egyébként önök is kezdeményeztek. Az EU-n kívüli állatszállítások körülményeinek javítása egy olyan új fejezet az életünkben, amit a WHO-val közösen próbálunk kezelni. És 2021 első negyedévének végére egy új táblázat is kiadásra kerül majd, ami a konkrét referencia értékeket tartalmazza, és lesz egy referencia központ is minden állatfaj szállítása vonatkozásában is, hogy pontosan milyen körülményeket kell biztosítani az állatok számára. És sűríteni hatékonyságát, javítani fogjuk az ellenőrzéseknek ellenőrzéseket. Végül is mindenki felelős a szabályok betartásáért a legfelső szinttől a leggyakorlatibb szintekig a jogalkotásnak tehát olyannak kell lennie, hogy betartható legyen, és hogy be is tartsák. Ez az állatok, de a magunk, a társadalom, a gazdaságunk érdeke is. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Thank you very much to you for the... Köszönöm szépen ezt a rövid, de nagyon eh, érdekes összefoglalót, és eh, most meg fogom adni először a szót a koordinátoroknak, akiknek három percet tudok adni. Daniel Buda az első hozzászóló, aki itt van a teremben, és aztán Peri asszony azonnal válaszol, hogy tényleg párbeszédre kerüljön sor. Tessék, Buda úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnök asszony, köszönöm szépen az igazgatóasszonynak. Nagyon érdekes volt az előadás, köszönöm. Néhány általános megjegyzéssel kezdeném, hiszen a munkánk elején vagyunk. Nagyon fontos lesz ez a, ez a bizottsági munka nyilván mindenki tudja, mit jelent garantálni az állatok jólétét, és hogy ez mennyire jelentős nem csak az állattartásban, hanem a szállítás során is. Így tehát elengedhetetlen, hogy érzékenyé tegyük erre a közvéleményt is, ez nagyon fontos, de közben van egy feladatunk, meg kell vizsgálni, hogy milyen további lépésekre van még szükség ezen a területen. Nem szabad azt sem elfelejteni, hogy az állatszállítás fontos, az élő állatszállítás is hát meg folyik, történik az Európai Unióban, a harmadik országokban is ezt nem lehet leállítani, de e, elengedhetetlen, hogy olyan legyen a szállítás, aminek a feltételei teljesíthetők, aztán a karantén problémája is fölmerül a kéthetes karantén problémája, az ennek előkészítése szintén foglalkoztat bennünket, aztán a harmadik országokkal kapcsolatban, vagy azok között folytatott, azok felé folytatott állatszállítás is foglalkoztat bennünket. De ez a valóság, tehát állatokat szállítunk, élő állatokat is szállítunk, ezt nem lehet ignorálni, és nem lehet egyszerűen um, helyettesíteni sem, megszüntetni, felfüggeszteni. Azt is elmondom, hogy miért. Hogyha nem szállítunk élő állatokat harmadik országba, Eh, legyen szó arab országokról vagy más országokról, tehát hogyha nem szállítunk oda, akkor máshonnan eh, eh, veszik az élőállatot, más országokból, akár bárányt, pirkát, akármilyen állatot, és ez nekünk nem válik előnyünkre az európai gazdáknak, úgyhogy ezen körülmények között végig kell gondolni, hogy az Európai Unió mit tehet. A jogszabályok végrehajtásának értékelése az európai országokban elengedhetetlen. Látnunk kell, hogy ezzel kapcsolatban mik a következtetések, ennek a felmérésnek mik a következtetései. Vannak szabályok, vannak eljárások, amelyeket be kell tartani, meg kell nézni, hogy a felmérés mire jutott. Mi az eredmény? Látnunk kell, hogy hogyan valósul meg a gyakorlatban, és hogyan valósul meg a jogszabályok végrehajtása. Ez engem nagyon érdekel, és ezért várom ennek a jelentésnek, a, vagy felmérésnek a eredményeit. Még egy kérdés az Európai Bizottsághoz. Az élőállat szállítást fel akarják teljesen függeszteni, vagy arra koncentrálnak-e, hogy a szabályokat tartsák be? a harmadik országok felé irányuló szállítás esetén is. Ezt kell megválaszolni, ez a, ez a fontos, ezt kell végig gondolni. Az a teljes szállítás során figyelemmel kell lenni az állati jólétre, függetlenül attól, hogy hová irányul ez a szállítás. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a kérdését, a megjegyzéseit. Azonnal meg is adom a szót Claire hogy válaszoljon erre. a rendelet végrehajtásának értékelésére is kérem térjen ki. Köszönöm szépen, elnök asszony! és köszönöm Buda e úrnak, képviselőnek a kérdését két dologra utal. Egyrészt az Európai Bizottság mit tett a végrehajtás tekintetében, a rendelete végrehajtása e, tekintetében, illetve a harmadik országokba irányuló szállítás és az export esetleges felfüggesztése vagy megtiltása. Nos, mi történt a végrehajtással kapcsolatban, a 2051-es rendelet végrehajtásával kapcsolatban? Az Európai Bizottság rendszeresen auditálja, monitorozza, eh, értékeli azt, hogy a tagállamok eh, hogyan eh, tartják be ezeket a szabályokat, mind a közúton, mind a tengeri úton szállított állatok esetében. Erről készítettünk egy átfogó jelentést, és amit látunk közúti szállításban az az, hogy még vannak kihívások, főleg a, a nagy távolságra, exportra induló állatszállítások esetében, de főleg a tengeri szállításon merülnek fel problémák. Ezen kívül audit ott készítettünk Romániában, a nem EU országokba irányuló tengeri élőállatszállításra vonatkozóan, illetve a teljes földközi tengeri térség is megvizsgáltuk. Franciaországot nem tudtuk értékelni, mert ezt el kellett halasztani a COVID miatt. 2020. október végéig elhalasztottuk ezt, de többi tagállamot megvizsgáltuk. Persze a tagállamok feladata a jogszabály betartásának betartatása, és 2017-2019 között a, erre nagyon sok pénzt fordítottunk az élőállat az élőállatszállítások auditálására, főleg a sertés szállításra koncentráltunk, illetve aztán ezt kiterjesztettük még a vágás ellenőrzésével is. Kitis, biztos szavaira szeretnék visszatérni, hogyha azt látjuk, hogy a tagállamok nem hajtják végre a jogszabályt, akkor nem szabad hezitálni, és a jogi lépéseket be kell indítani. Sajnálatos az, hogy a panaszok hogy, nem, hogy a panaszoknak, ha nem reagálunk erre, mindenképpen reagálni kell. Amit említettem, főleg az főleg a Törökországba irányuló szállításokra kell koncentrálni magas hőmérséklet mellett. Erre érkezett számos panasz, más panasz is jött hozzánk, amelyeket vizsgálunk, például öt panasz tengeri szállításra vonatkozóan, néhány szállítás az állatpiacokon tapasztalt eh, feltételekkel kapcsolatban, Törökországgal kapcsolatos, Törökország irányuló szállítással kapcsolatban három panasz. ez biztos, akkor amikor elindítottuk a Farm to Fork stratégiát, minden tagállamot megkeresett, illetve minden tagállamot felhívott arra, hogy az állatjólétet állítsák ezen stratégiának és központjába. Elnézést, mondja az elnök. Kérem, próbálja meg a kamerába nézni, kéri az elnök a hozzászólót, mert ha elfordul a kamerától, akkor nem látjuk az arcát, ez a tolmácsoknak nem olyan könnyű. Köszönöm szépen. Igen, visszatérünk akkor a az igazgatónő előadására, ami a harmadik országokba irányuló export felfüggesztését illeti az export csak akkor történhet meg, hogyha az Európai Uniós jogszabályokat tiszteletben tartják. Az jelenlegi jogszabályok szerint nem tervezünk felfüggesztést, vagy megtiszt, megtiltást, ahogy a képviselő úr is említette, igenis van kereskedelmi érdekünk fűződik az állatkereskedelemhez, hiszen az európai szállításokra számítanak, szállítmányokra számítanak, ugye a harmadik országok, ami azonban a feltételeket illeti azok a tagállamok, ahonnan indul a szállítás, azok felelősek azért, hogy biztosítsák azt, hogy az ellenőrzés megtörténik, megfelelően történik meg, és a tagállamoknak lehetőségük van felfüggesztésre, hogyha nem tartják be a jogszabályt a szállítók. Köszönöm szépen a Buda úr kérdéseire adott válaszokat, mondja az elnök, és akkor Carmen Avram következik a Szociáldemokrata frakció részéről. Ő sincs a teremben, de kapcsolódik az üléshez. Carmen, köszönöm szépen. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. És köszönöm Veri asszonynak is a tájékoztatást, amit kaptunk eddig, ami az új Green Deal-t illeti, és az ezzel kapcsolatos előírásokat illeti. Az a helyzet, hogy bizonyos régi technológiákat, technikákat ki kell vezetni. Minden ágazatnak meg kell erősíteni a fáradozásait, és más elvárásokat fogalmazunk meg most már az állatszállítmányokkal kapcsolatban. Minden feltételt teljesíteni kell, kivételek nélkül. Ez elengedhetetlen az állatok jóléte szempontjából, és meg kell de mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy maguk a tenyésztők, az állattartók tartsák be a szabályokat, és legyenek tekintettel az állat jólétre. A jogszabályok betartása elengedhetetlen, hiszen minden késlekedés, minden incidens, drámai következményekkel járhat az állatokra vonatkozóan és az egész ágazatra vonatkozóan, hiszen itt munkahelyekről is van szó, a GDP-hez is hozzájárul ez az ágazat, ugye? A feltételek megsértésére sor került már, a feltételeket pedig be kell tartani minden tagállamban, de vannak szabálytalanságok. Azt szeretném tudni, hogy a jogszabályban látja-e a problémákat az igazgató asszony, hogy ezek túlságosan homályosak, vagy nem teljesen világosak, vagy ez ellenőrzés sem van probléma. Azok, akik az ellenőrzést végzik, azok tényleg profi módon kell, hogy végezzék ezt, ismerniük kell a részleteket eh, a szállítással kapcsolatban, eh, de az eh, ellenőrzések nem lehetnek túlságosan felületesek sem. Úgyhogy szeretném tudni, hogy tudjuk elérni azt, hogy az Európai Unió jogszabályait valóban tartsák be. Az Európai Unióban. A teljes ö, láncon keresztül a, a ö, takarmányozása, minden lépcsőben vannak ellenőrzési lehetőségek. A fekete piacról se feledkezzünk el. A, gyakran nem tartják be az állatok kirakodásának feltételeit sem. Köszönöm szépen, köszönöm szépen ezeket a kérdéseket, és akkor Beri asszony hol látja a problémák gyökerét, és hogyan tudjuk garantálni a szabályok betartását határokon túl is. Beri asszony, megadom a szót, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen a képviselő asszonynak a kérdését. Azt gondolom, teljesen világosan eh, belehelyezte ezt a Green Deal stratégiájába, és én is megemlítetném a eh, Farm to Fork eh, stratégiát is, E, valóban ezektől is függ a helyzet javítása. A jogszabályokkal van-e probléma, vagy a végrehajtással van-e probléma? Ez volt a kérdése. Én amikor készültem ezt a meghallgatást, tehát tegnap újra átolvastam a jogszabályt, szerintem ez nem túl megengedő, eléggé részletekbe menő, elég világosan fogalmaz az elvárásokkal kapcsolatban. Természetesen, amikor az értékelésre kerül sor a jogszabály értékelésére, akkor látni fogjuk, hogy, hogy hol volt a probléma a a jogszabályok kidolgozásával volt a probléma, vagy az értelmezésével volt a probléma. amit említett, a tahográfia, tahográfokra vonatkozó jogszabály, ami ugye a gépkocsi vezetőkre vonatkozik. Nos, meg kell nézni, hogy ez a jogszabály, ez az állatszállítmányozásra vonatkozó jogszabály mennyiben illeszkedik a mennyiben illeszkedik a, a, az egyéb jogszabályokhoz. Az auditokat ugye említettem, elmondtam, hogy egy elég széleskörű audit programunk van, ami lehetővé teszi azt, hogy lássuk, hogy hol vannak a nehézségek, a problémák, és ez megmutatja, azt is, hogy jobban lehet az ellenőrzést végezni. Valóban fején találta a szöget, pontosan ezt kell, erre kell koncentrálnunk. A jogszabályok felülvizsgálata lehetővé teszi azt, hogy megvizsgáljuk, hogy ez mennyiben illeszkedik más jogszabályokhoz, milyennek a kölcsönhatások és a különböző auditok eredményeit is mind ennek során figyelembe vesszük. Köszönöm, hogy az elnök. Ha jól értettem, volt itt még egy kérdés azzal kapcsolatban, hogyan tudjuk garantálni, hogy a jogszabályokat betartják akkor is, amikor az Európai Uniós határt átlépte a szállítmány. Nem tudom, hogy jól értettem-e, vagy megadjam-e még egyszer a szót a e, képviselőasszonynak. Vagy Kárem asszony azt gondolja, hogy minden kérdését megválaszolták? Kérdezem a képviselőasszonytól tehát. Nem, nem, volt még egy kérdésem, mondja a képviselőasszony azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudjuk biztosítani azt, hogy az Európai Unión kívül is betartsák a jogszabályokat. Vannak ugye auditok, és láttuk az auditok után, hogy hogy nem tartják be azt, hogy mennyi ideig tartózkodhatnak az állatok a tranzit területen, és a gépkocsi vezetők ahelyett, hogy kivárnák ezt az időt, kevesebb ideig maradnak, és nem megfelelően látják el az állatokat, ennek során nem itatnak, nem etetnek, ahogy kellene. És néha megvásárolják a fekete piacon a hamisított dokumentumokat, amelyekkel tulajdonképpen elérik azt, hogy folytathassák az útjukat. Ez volt a kérdésem. Igen, igen, így értettem én is. Barry asszony, hogyan tudna erre reagálni? A szünetre, az állatok tartózkodásra vonatkozó szünete. Van-e ezzel kapcsolatban információja? Igen, igen, természetesen. Hát igen, a harmadik országokra nem vonatkoznak az EU-s szabályok, úgyhogy korlátozott lehetőségeink vannak, de 2015-ből van egy jogszabály, van egy, van egy bíróságítélet, amely a harmadik országokat is arra kötelezi, hogy tartsák be végig az egész út során az Európai Uniós jogszabályokat. Az Európai Bizottság sokat tett annak érdekében a tagállamokkal együtt, hogy segítsen a jogszabályok végrehajtásában. Először is, hogy megértsék a jogszabályokat, és aztán utána, hogy betartsák az ellenőrzést, végre kell hajtani, amikor egy állat ellátja az Európai Uniót, el, hagyja az Európai Uniót, akkor biztosítani kell, hogy az egész úton során vonatkozanak rá a jóléti szabályok, és ezt be is tartják. Nemzetközi szinten is igyekszünk együttműködni az állat jólét érdekében, tehát támogattuk támogattunk egy állat jóléti workshopot a tengeri szállítással kapcsolatban 2019-ben, illetve voltak algériai, egyiptomi, grúziai, izraeli, libanoni, tunéziai szakértők, e, tehát az Európai Bizottság igyekszik biztosítani azt, hogy ne csak hogy a tagállamok megértsék, hogy mi a felelősségük, és lássák, hogy hogyan kellenek megfelelni, de a harmadik országok is lássák, belássák, és megértsék, hogy rájuk is vonatkoznak elvárások, és feleljenek ezeknek meg. Továbbra is támogatjuk ezeket a továbbképzéseket, hogy a jobb képzésnek köszönhetően jobb minőségű élelmiszereink legyenek és az információcsere folyik az Európai Bizottság. Az Európai Uniós állatjóléti sztenderdeket igyekszünk nemzetközi szinten elterjeszteni, főleg az állat egészségi világszervezettel együttműködve. Ez a szervezet egy harmadik cselekvési terve dolgozott ki Európára vonatkozóan 2020-22 között időszakra 53 országot fed le, ez a cselekvési terv Kazaksztán, Oroszország, Izrael, Törökország is ide tartozik. Úgyhogy igyekszünk biztosítani azt, hogy a kiinduló ponttól a végpontig érvényesüljenek az európai szabályok, akkor is, hogyha ez harmadik országban van, és igyekszünk segíteni a legjobb sztenderdek elérésében. Köszönöm szépen! Most megadom a szót Aszka Christensennek, a Rinyútól. Good morning. Good morning. Good morning. Is that okay? Jó reggelt kívánok, hallan, hallanak engem? Igen, nagyon jól halljuk Önt, parancsoljon. Nagyszerű, nagyszerű. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy hozzászólhatok. Ez az első ülése a vizsgálóbizottságunknak, és nagyon várom, hogy megkezdjük ezt a rendkívül fontos munkát. Örülök, hogy a parlament végre megvizsgálja az élőállatok szállításának körülményeit. Több millió élő állatot szállítanak évente az Európai Unió egész területén, illetve az EU-ból harmadik országokba. Akár tenyésztési céllal, akár arra, hogy levágják őket. És kötelességünk, hogy biztosítsuk, hogy megfelelő körülmények között történjen mindez. Magam is mezőgazdasági termelő vagyok, ezért kötelességemnek érzem, hogy az állatok jólétéről gondoskodjam a szállításuk közben is. Ugyanakkor nem hozhatunk olyan szabályokat sem, amelyek ellehetetlenítik az állatok szállítását Európában. Számomra fontos, hogy különbséget tegyünk a levágásra szánt élőállatok szállítása között és a tenyésztési célral szállított állatok között. Érdekelne, hogy az Európai Bizottság mit gondol erről a megkülönböztetésről. Másrésztről egyre digitalizálódik a világunk ebben az összefüggésben. Érdemes lenne elgondolkodni a GPS használatáról, vagy kamerák használatáról a teherautókon, annak érdekében, hogy élőben is lássuk, hogy mi történik az állatok szállítása közben, miközben ezek a teherautók ugye Európát átszelik. Dániában egyébként a tehergépjármű vezetők is aggályokat fogalmaztak meg, az elmúlt hónapokban többükkel is találkoztam, és mindig ugyanazt a történet hallom tőlük. Nekik ma biztosítaniuk kell azt, hogy a szállítás megkezdése előtt az állatokon ne legyen semmilyen látható sérülés, de ennek eleget tenni nagyon nehéz, és ha kis hib, csak egy parányi hibát elkövetnek, akkor nagyon súlyos büntetéseket kell szállítani, fizetniük, ezért sok tergépjárművezető fél élő állatokat szállítani. Szerintem elsősorban a gazdákra és az állatorvosokra kellene hárítanunk a terheket, nem a gépjárművezetőkre. Nem tudom, hogy az Európai Bizottság hallotta már erről a problémáról, lehet, hogy ez csak Dán probléma, de érdekelne, hogy mások is találkoztak-e már ezzel. Köszönöm szépen, és várom az együttműködést az elkövetkezendő egy évben. Az az érzésem, hogy nagyon sokan figyelik a munkánkat, sokak számára fontos. Köszönjük szépen ezt a kérdést! Három különböző szempontot vetett fel hozzászóló most. Gyuri asszonynak adom meg a szót. Csak emlékeztetőül mondanám, hogy három perce van válaszolni. Ez esetben minden kérdésre körülbelül egy-egy percet szállhat. Gyuri asszony, parancsoljon öné a szó. Judea, Mrs. Itt van velünk Gyuri asszony. Most működik? Igen, működik, hangzik a válasz, köszönöm. Ha jól értettem, három kérdés hangzott el. Először is szó esett arról, hogy különbséget kell -e tenni az szerint, hogy az állatot milyen célra szánják, Teljesen egyetértünk, a szabályoknak mindkét kategóriára vonatkoznia kell, az állatok szállítására és az állatok jólétére vonatkoznának a, szabályok általában, mi egy holisztikus megközelítést szeretnénk itt alkalmazni. Másodszorban beszélt a GPS használatáról a teherautókon. Nyilvánvalóan 2005 óta már gondolkodunk erről, ugyanis a szabályozás egyes függeléke arra kérte fel az Európai Bizottságot, hogy vizsgálja meg a navigációs rendszerek és a GPS technológia használatának lehetőségét. Elvégeztük az ezzel kapcsolatos munkát. A közös kutatási rendszer a Galileo rendszerrel kapcsolatosan elvégzett egy kutatást, másrésztről felvettük a kapcsolatot az ipari szereplőkkel is, és megvizsgáltuk, hogy az ez irányú projekt hogyan működne. A technológia mindenképpen, re, ö, mindenképpen készen áll, mindenképpen lehetőség van arra, hogy egy ilyen rendszert létrehozzunk, de másrészt az adatvédelem is problémát jelenthet. Ha az adatvédelmi ö, problémát megoldhatjuk viszont a kontaktkutatásban, például a jelenlegi járványhelyzetben, akkor biztos a tehergépjárművek geolokalizációs rendszere kapcsán is megoldható ez. De ezt mindenképpen meg kell még vizsgálnunk, és az úgynevezett fitness check keretén belül mindenképpen utána nézünk ennek. Harmadsorban beszélt a Dán tehergépjárművezetők problémájáról, akik úgy érzik, hogy nem feltétlenül kompetensek a, annak megítélésére, hogy milyen, á, milyen állapotban vannak az állatok. Ahogyan ön elmondta, ezt szakembereknek kellene végezniük, és ezt írja elő a szabályozás is. Az, hogy a tehergépjárművek rettegnének a hatalmas büntetésektől, számomra nem ismert probléma, de nagyon értékes információnak tartom azt, hogy ön ezt elmondta. Ezt mindenképpen figyelembe veszük majd a szabályozással kapcsolatos fitness check elvégzésekor. Köszönöm szépen, fantasztikus volt, nagyon jól betartotta a hozzászólási idejét. Akkor most Szilvia Limának adok szót az ID-től, aki szintén az interneten keresztül csatlakozik hozzánk, neki is három percet tudok adni. Ms. Limmer is not connected. Limer asszony sajnos nem tudott csatlakozni, akkor megyünk tovább. Thomas Weissnak adnám meg a szót, aki nek egy kicsit korábban el kell mennie, és utána következik Caroline Ross, aki nagyon kedvesen átadta a hozzászólási idejét Köszönöm szépen, jó reggelt kívánok mindenkinek, és köszönöm Karolinnak, hogy átadta nekem a hozzászólási idejét. Ellent kell mondanom Buda kollégának, gazdaként elmondhatom, hogy igen, a rövidtávú szállítmányozásra is szükség van a mezőgazdasági termelésben, de azt nem mondhatjuk, hogy az állatok közel-keletre való szállítása ide tartozik. A bizottságtól azt kérdezném, hogy mit tesznek annak érdekében, hogy a regionális mészárszékeket támogassák, mit, hogyan támogatják a regionális struktúrák újjáépítését annak érdekében, hogy az EU-n belül ne legyen szükség hosszú távú szállításra. A kérdéseim egy részét egyébként már megválaszolta az ellenőrzésekkel kapcsolatosan, az ellenőrzések különbözőségével kapcsolatosan a különböző tagállamokban. Van-e valamilyen összehasonlítás arról, hogy milyen ellenőrzésekre kerül sor, és milyen mértékű büntetéseket szabnak ki a tagállamokban, akkor azt nagyon szívesen venném, ha továbbítaná felem, felém. Aztán a tagállamokon, tagállamok közötti együttműködés is érdekelne az ellenőrzést illetően, ugyanis sokszor ilyenkor, eddigi tapasztalataim szerint, a rendőrségek közötti együttműködés például határokon átívelően vagy nem létezik, vagy csak nagyon alacsony szintű. Tehát az önök részéről van-e valamilyen törekvés arra, hogy a határokon átnyúló együttműködést megerősítsék Európában? Ugyanez a kérdés, kérdésem a képzést illetően is. Arra jutottam ugyanis, hogy sok tagállamban a rendőrségnek, de az állat orvosoknak sincs megfelelő tudása arról, hogy a szabályozás értelmében milyen ellenőrzést kell végezniük. Tehát önök bizottságként például beruháznak egy közös képzési programba az ő számukra, ami a kontrollokat, ellenőrzéseket illeti. És az utolsó kérdésem, az Európai Bíróság 2015-ös ítéletére vonatkozik. Ön már elmondta, hogy a bíróság világosan kimondta, hogy az európai szabályok, az európai szabályozás alkalmazni kell a célpont eléréséig érvényes ez a szabályozás, ez a szabályrendszer. De tudjuk, hogy sok esetben nem tartják be ezeket a szabályokat, Oroszországba, Csecsenföldre, Kazasztánba irányuló szállításokat említhetnék, vagy például a közel-keletre, történő szállítás esetében teljesen egyértelmű, hogy az európai szabályozást nem tartják be, és nem is lehet bizonyos körülmények között betartani jelen pillanatban. Nem gondolja -e, hogy az élő állatok szállítását be kellene tiltani, ameddig nem tudjuk biztosítani, hogy az EU-s szabályozást betartsák egészen a célpont eléréséig, ami ugye megfelelne az Európai Bíróság ítéletének. Köszönjük szépen, Győri asszonynak adok szót, hogy megválaszolja ezeket a kérdéseket. Köszönöm, nagyon szépen köszönöm a képviselőnek a kérdéseket. Elnézést, azért nem tudok mindig a kamerába nézni, mert az imént eltettem a jegyzeteimet a másik oldalra. Először is, ami a hosszú, hosszú távok megtételének elkerülését illeti, itt visszatérnék a Farm to Fork stratégiára, tehát az a tanyától a tányérig stratégiára. A szabályozás, illetve a stratégia egyik fő célja ugye az, hogy a helyi fogyasztást pesdítsük fel, ezáltal megrövidítve a szállítási láncokat, és csökkent vannak szükségességét, hogy hosszú távokat tegyenek meg az állatszállítás, állatok szállításában. Persze értem, amit a tagállamok közötti különbségekről mondott. Vannak olyan tagállamok, amelyek nagyon hatékonyak a az ellenőrzésben és a büntetések kiszabásában hallhattunk ugye a Dán esetről, de vannak tagállamok, ahol ez nem így van. Az Európai Bizottság ezzel kapcsolatosan tagállami kapcsolattartó pontok közötti találkozót szervezett az állatok szállításának témáját napirendre tűzve, 2019-ig rendszeresen sor került ilyen egyeztetésekre, született egy dokumentum is, amely most már 20 nyelven elérhető. Emellett az EU Animal Welfare platformon keresztül is aktívak voltunk. A marhaszállítással kapcsolatosan született egy dokumentum, és született egy további az extrém hőmérsékletek hőmérsékleti körülmények között történő szállításról. Ezek hozzáférhetőek, természetesen folyamatosan egyeztetünk a tagállamokkal erről a kérdésről, teljesen értem, amit mond, nevezetesen, hogy a tagállamok megközelítésében vannak különbségek. Mi megpróbáljuk a leg- bevált gyakorlatokat kiemelni, kidomborítani és ezeket ismertetni. A különböző auditok alkalmával feltárjuk a különbségeket a megközelítésben, és aztán a tagállami kapcsolattartók egyeztetésén megpróbáljuk, megpróbálunk rámutatni arra, hogyha egy tagállam nem elégséges ellenőrzéseket végez. Azt hiszem, jelen pillanatban a fő nehézség abban áll, és ezt már elmondtam, hogy a jelenlegi EU-s szabályozás nem ad lehetőséget az EU számára, hogy export tilalmat vezessen be ez az EU-n belül is súlyos problémákat okozna, de azért is problémás lenne, mert vannak bizonyos nemzetközi kötelezettségeink. De visszatérve a tagállami kompetens illetékes hatóságokra, ők eldönthetik azt, hogy eseti alapon engedélyeznek-e bizonyos szállításokat. Politikailag az Európai Bizottság többször is elítélte azokat a szállításokat, amelyek nem felelnek meg a szabályozásnak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Azt mondják itt nekem, hogy Lima asszony még mindig nincs velünk, akkor haladunk tovább. Péter Lundgren az lkr től Ő elvileg interneten csatlakozik, és online szól hozzá. Igen, Nagyszerű, látjuk, halljuk önt, parancsoljon. Köszönöm szépen, jó reggelt kívánok, kedves kollégák, üdvözlöm Bjuri asszonyt is. Először is gratulálni szeretnék Bjuri asszonynak a kinevezéséhez, és remélem nagyon jó gyümölcsöző lesz az együttműködés ezzel a szakbizottsággal. Említette a 2019-es Dorman jelentést, ennek nagyon örültem, ez ugye egy LKR jelentés. A frakciónk számára mindig is nagyon fontos volt az állatjólét, és a Dorman jelentés segített abban, hogy javuljon a helyzet. A jelentés javasolta, hogy legyen egy vizsgálóbizottság, amely az állatok szállítás közbeni védelmével foglalkozik, az EU-n belüli szállításra is gondolunk, gondolok itt, és az EU túli szállításra is, ez most megtörtént, létrejött ez a vizsgálóbizottság. Az Európai Uniónak meg kell vizsgálni az NGO-któl beérkezett jelentéseket, amelyek arról számolnak be, hogy az üzemeltetők, az tagállami hatóságok és a tagállamok általában többször is megszekték a, a, az idevágó szabályokat. Szisztematikus szabályszegésekről van szó. 13 tagállam Magyarország, Bulgária, Franciaország, Spanyolország, Lengyelország, Lettország, Csehország, Szlovákia, Németország, Hollandia, Olaszország és Görögország szerepeltek ezen országok között, aztán érkezett egy további panasz Litvániára és Romániára vonatkozólag is volt még egy harmadik panasz is, amely a kikötőkből induló szállításokra vonatkozott. 2018-2019-ben pedig a vizsgálatok megerősítették eh, azt, hogy ezek a panaszok megalapozottak. Az Európai Bizottság megállapította, hogy a tagállamoknak kell biztosítaniuk azt, hogy az EU-s jogszabályokat teljes körűen végrehajtják. A tagállamok felelősek elsősorban azért, hogy az EU-s jogszabályokat alkalmazzák az állatok szállítását illetően. Azonban a betartatás, a szabályok betartatása az Európai Bizottság feladata, de az Európai Bizottság ez idáig nem támogatta megfelelően a tagállamokat az alkalmazás, illetve a végrehajtás támogatásában. Az Európai Bizottság sohasem indított kötelezettségszegési eljárást annak ellenére, hogy bizonyíték van arra, hogy az EU-s, vonatkozó EU-s jogszabályokat szisztematikusan megszegek, megszegik. Ön hogyan látja ezt a helyzetet, kinek a feladata a szabályozás betartatása? Ha a szabályozást nem hajtják végre megfelelően, akkor készen állnak-e arra, hogy kötelezettségszegési eljárásokat indítsanak azokkal a tagállamokkal szemben, amelyek nem tartják be a szabályokat? Köszönöm. Köszönöm szépen, Björn asszonynak adok most szót. Köszönöm szépen Lundgren képviselőnek a kérdéseket, és köszönöm a kedves szavakat is. Már elmondtam egyszer, de még egyszer megismétlem, és most az Kiriakidis biztos fogom idézni. Hogyha az Európai Bizottság azt állapítja meg, hogy a tagállamok nem teszik meg a szükséges lépéseket, nem hajtják végre a jogszabályokat, akkor nem habozunk jogi útra terelni az ügyet. Több panaszra és utalt, azt hiszem összesen, összesen 16 ilyen panasz érkezett be, 15 tagállamot illetően, ön ugye felsorolt ezeket. A jogi szolgálatunkkal együtt megvizsgáltuk ezeket a panaszokat, megvizsgáltuk, hogy megalapozottak-e. 10 panaszt sikerült lezárni, kettőt előzetesen lezártunk, ami azt jelenti, hogy további információkat kértünk a tagállamoktól, és három tagállamot azonosítottunk, amelyek szisztematikusan Törökországba szállítottak élő állatokat a nyár folyamán. Ezeken a tagállamokkal első lépésben együtt kívánunk működni, de hogyha nem tesznek eleget kötelezettségeiknek, akkor nyilvánvalóan a feladatainknak megfelelően kikényszerítjük a szabályok meg, ö, betartását. Az állatok tengeri szállítását illetően is született egy panaszt, ezt vizsgáljuk jelen pillanatban, és azt vizsgáljuk, hogy van-e elég bizonyíték erre a panaszra megalapozott-e. Az Európai Bizottság tehát nagyon szigorúan megvizsgálja beérkezett panaszokat, elvégezzük a szükséges ellenőrzéseket, és jogi útra tereljük ezeket az ügyeket, hogyha erre szükség van. Az Európai Bizottságnak megvan a maga hatásköre, ami feladatunk hogy a szabályok szisztematikus megszegése esetén a bírósághoz forduljunk, ez a mi felelősségünk, de a tagállamoknak is megvan a maga feladata, nevezetesen, hogy a helybeni betartatást biztosítsa. Köszönjük szépen, Anya Házekámnak adok szót most három percre a GUE-től, Anya. Köszönöm szépen, elnök asszony, és üdvözlöm Björi asszonyt az első ülésünkön. Tizen 5 évvel ezelőtt született meg az állatok szállítására vonatkozó szabályozás. 15 év alatt egyik eset követte a másikat. Az elmúlt 15 évre nem igazán lehetünk büszkék. Több száz részletes jelentés született NGO-k részéről a szabályok szisztematikus megszegéséről. Ők az aggódó polgárokkal együtt nagyon sokat várnak ettől a vizsgálóbizottságtól, az EP-től, a tagállamoktól, de főként önöktől, az Európai Bizottságtól. Sok kérdésem van önhöz. Egyetérte azzal, hogy konkrétabb EU-s szabályozásra van szükség az állatok szállítása témájában, például ami a hőmérsékleti körülményeket illeti, vagy követelményeket, az állatok teherautóba helyezését illetően. Egyetérte azzal, hogy a hosszú távú szállítás nagyon stresszes az állatok számára, de főként a kicsinyek számára, vagy esetleg nem, talán nem is kellene ezeket engedélyezni, be kellene tiltani, mert nem lehet betartani megfelelően a körülményeket, amelyeket a szabályzás előír. Értelmesnek tartja hogy az Európai Unióból Kínába szállítanak marhákat, malacokat, vagy Írországból Hollandiába például. Észszerűnek tartja-e, hogy az egynapos csirkéket, vagy a várandós marhákat a világ egyik pontjáról a másikra szállítják. Madridban volt egy eset, amikor egynapos csirkéket ö, hagytak a madridi reptéren, magukra hagyták őket egy hétig, anélkül, hogy élelmet kaptak volna. Tudja, -e, hogy az Európai Unióból mennyi állatot szállítanak légi úton évente, ki felügyeli ezeket a szállításokat, és hány incidensről számolnak be a különböző szervezetek. Hány állatot helyeznek hajóra szállítási célral naponta? Tud-e arról, hogy tagállamok nagyon súlyosan és rendszer szinten megsértik a vonatkozó jogszabályokat? Az Európai Bizottság úgy gondolja, hogy az élő állatokkal való kereskedés továbbra is a mezőgazdasági tevékenység központi részét képezi, és ha igen, akkor hogyan kíván eleget tenni az Európai Bíróság 2015-ös ítéletének, szerint az Európai Unió akkor is felelős az állatok jólétéért, amikor már elhagyták az Európai ö, Unió területét. És lehetségesnek tartja-e, hogy a harmadik országokba való élő szállítást betiltsuk? Látjuk, hogy napi szinten történnek hibák, az állatok szállítása közben az Európai Unión belül is nem érvényesül az állatok megfelelő védelme. Sajnos nem tudok kitérni az összes ügyre, az összes incidensre, de biztosan egyetért abban, hogy az elkövetkezendő 15 évben el kellene kerülni, hogy megismétlődjenek ezek az esetek. Köszönöm. Köszönjük szépen. Nagyon izgalmas volt ez a gyors eszmecsere. Két percben következő felszólalunk. Köszönöm szépen a képviselő kérdését. főleg az ő tevékenységének köszönhetően indult be ez egyáltalán ez az eljárás. Megpróbálok néhány dologgal külön foglalkozni az elhangzottak közül. Sajátos szabályokra van szükség az állatvédelem során, és a jelenlegi szabályozás kapcsán egy kicsit hiányos a hosszabb utak szabályozása. Itt szigorúbb szabályokat szeretnénk. És értem én, hogy hogy valóban a, az anyjuktól elszakított növendékállatok kérdése is külön kezelendő. És a hosszú utakkal kell foglalkoznunk. És, és a, hát az élet előtt és utáni állat embriók és tetemek szállítása is egy külön kérdés. Hatalmas a húspiac, és ahogy a képviselők is kifejtették, néha már a jogszerű állatkereskedelem is átsúszik az illegálisba, mert nem mindenhol tudják garantálni az állatoknak a megfelelő körülményeket. Németországban ez egy nagyon élénken vitatott kérdés. Volt egy botrány nem régiben. És akkor még arról nem is beszéltünk, hogy hány állatot szállítanak, mekkorák a mennyiségek. Vannak számaink, de ezek eléggé elavultak. 2012-13-asak ezek az statisztikáink. Van a szállítóknak egy piros listája, akikkel rossz tapasztalatunk volt, ami pedig az export tiltását, az export tilalmat illeti, csak úgy lehetne exportálni, hogyha minden résztvevő betartja a szabályokat, de sajnos nagyon sokszor egyes fázisaiban az exportnak ez nem érvényesül, és sok ilyen panaszunk és ügyünk volt. Remélem, hogy sikerült, ha nem is teljesen minden kérdést megválaszolnom, de, de részben. És amire meg nem adtam választ, az arra majd visszatérek. Köszönöm szépen. Az együttműködés kiváló volt. Most öt különböző frakció képviselőinek fogok szót adni. Ők kérdéseket tehetnek föl, és aztán fogom újra szakértőnknek megadni a szót. Hát gyűjtse őket. Dorfman úr a néppártból két percet kap. Dorfman úr, tessék. Itt vagyok, igen. Jó látni önt. Köszönöm, elnök asszony. Két kérdésem lenne. Azt tudjuk, hogy a vágó állatokat nem szabad csak azért hosszabb utakon utaztatni, mert valamely szakaszokon olcsóbb a szállítás. És a jelenlegi COVID-válság is súlyosbítja a helyzetet, és felmerül, hogy mi az Európai Unió felelőssége, hogyha a helyi vágóhidak nem felelnek meg az elvárásoknak, hogy ennek mi az oka. Hát a kisebb vágóhidak képtelenek már megfelelni a szabályoknak, ugyanakkor az óriások pedig képesek lennének, de ott meg ezekben sokkal gyakoribb a szabálysértés, pont a méretük miatt egyfelől tönkreteszik a kisebbeket, másfelől pedig nyomásgyakorlási erővel rendelkeznek és aztán a szabályokat is lehet különbözőképpen értelmezni. Én az olasz-osztrák határon lakom, és nálunk jelentős állatszállítmányozás zajlik a határon keresztül, és újra meg újra látjuk, hogy az elvileg ugyan azonos szabályokat az egyes tagállamok teljesen másképp értelmezik, és egyébként még csak nem is rossz szándékúan, hanem, hanem egyszerűen más kép értelmezik a szabályt, és másképp tartják be. Szeretném megkérdezni, hogy a bizottságnak, bizottságának tudatában van-e. Köszönöm szépen. Köszönjük, Dorfman úr. Most Izabel Karlevelésznek adok szót, aki távkapcsolaton keresztül vesz részt az ülésünkön. Jó reggelt kívánok mindenkinek! Köszönöm szépen! hogy eljöttek erre mai eszmecserére. Tudjuk, hogy nagyon sok a teendő még az állattransportok szabályozása során és támogatom az ön ide vágó munkáját. A bizottságnak volt egy hatástanulmánya ebben a témában három évvel ezelőtt, és nagyon különbözőnek bizonyultak akkor is a tagállami eljárások, szabályok. Ahogy ön is elmondta, történtek eredmények, vannak előrelépések, de új kihívások is vannak, és nagyon nagy felelősség nehezedik a tagállamokra, a bizottságra, és nagyon ö, sokféle megközelítés létezik. Egyesek érző lényként tekintenek az állatokra, mások pedig tisztán gazdasági ö, termékként tekintenek rájuk. Úgyhogy harmonizálni kéne nem csak a szabályokat, hanem a végrehajtást is. És ebben a bizottság fontos szerepet játszik. Másfél évvel ezelőtt megfogalmazódtak közös minimál szabályok. Nem tudom, hogy ezek betartásáról van-e a bizottságnak, pláne most a Covid idején friss adata. Nem voltam itt az ülés elején, elnézést kérek ezért, de A bizottság 2020 mostani utolsó negyedévében szeretném tudni, hogy milyen időterv alapján végzi a jelenlegi értékelését, mik a következő kitűzött etapok. Köszönjük, Kavarisz úr, asszony! Kérek mindenkit, hogy tartsa be a beszéd idejét. Hidvégi Balázsnak adok szót, aki távkapcsolattal jelentkezik be ugyancsak. Látjuk Hidvégi urat, de nem halljuk. Nem halljuk, Hidvégi úr, nem halljuk. Látjuk, nyomja meg a speak gombot. Látjuk, de nem halljuk. Kérjük, nyomja meg a speak gombot. Akkor először Hajzig veszük előre. Nem sikerült hídvégi úrral a kapcsolatteremtés. Köszönöm szépen, elnök asszony a szót. Köszönöm a bizottságnak a nyilatkozatokat, elemzéseket, és amit eddig tett a bizottság, az szerintem nagyon kevés. A vágó hidakra való szállítással szeretnék foglalkozni. Ez egy külön kérdés, és ezt nem csak jogalkotási szempontból kell vizsgálni, hanem finanszírozási szempontból is. ugyan javultak valamelyest a körülmények, az állatok számára ez egy különlegesen stresszes helyzet. És sokan hanyagul bánnak az állatokkal, mondván, hogy úgyis vágásra mennek. lát-e a bizottság lehetőséget arra, hogy az ilyen szállítások idejét hatóságilag korlátozzuk, tehát hogy ne tarthasson egy ilyen szállítás bizonyos időtartamnál hosszabb ideig, Egyébként ez a kis vágóhidak helyzetét is talán javítaná valamelyest, mert ugye a hosszú szállítási időre azért van szükség, mert a nagyvágóhidak messze vannak. Köszönjük szépen! Hidvégi úr, megpróbáljuk újra a kapcsolatteremtést. Hidvégi úr, kérjük, nyomja meg a speak gombot. Hidvégi úr, ismét szólítom önt. Látjuk ismét, de nem halljuk. Látjuk, de nem halljuk. Sajnálom. Sajnálom, de nem halljuk a hangját. Majd újra próbálkozunk még egyszer. Újra megpróbáljuk. Most addig az SSD frakcióból Nils Buncan urat szólítom. Köszönöm szépen! Örülök, hogy a bizottság újra tesz valamit az állatvédelmi szabályok szigorítása ügyében. Ezt köszönöm, ezt az ambíciót. Ugyanakkor meg szeretném kérdezni a bizottság képviselőjét valamiről. Ön azt mondja, hogy a jelenlegi helyzetben külön problémát jelent az EU-n kívüli országokba való export kérdése. Tudjuk, hogy az EU-n kívüli körülményeket nagyon nehéz, lehetetlen ellenőrizni. Ezért kéne szerintem egy az egyben megtiltani olyan országokba az exportot, ahol nem lehetséges a körülmények megvizsgálása. Köszönjük Nils Vidusonnak a világos kérdést. Újra próbálkozunk Hídvégi Balázs úrral, a néppártból. Hídvégi úr? Látjuk, de nem halljuk, most sem halljuk. Nagyon sajnálom. Nagyon jól látjuk, jó a kép, de a hangját nem halljuk. Látjuk, hogy beszél, de nem halljuk. nem adjuk föl, nem adjuk föl, újra próbálkozunk, addig megint szólítok mást, és aztán újra próbálkozunk önnel. Nézze meg a mikrofonját. Igen. Peri asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ön hangsúlyozta azt, hogy Európának ugye fele, szerepe van abban, hogy milyen vágó hidak vannak, kisebbek, nagyobbak, és az Európai Bizottságnak ezzel foglalkozni kell ennek a struktúrájával. Igen, említettem ugye a Farm to Fork stratégiát, és támogatnunk kellene az, hogy rövidebbek legyenek az ellátóláncok. Azt hiszem, hogy Hajszik úr is említette azt, hogy hogy a vidékfejlesztés ezt az eszközt arra használhatja, hogy a helyi vágóhidakat támogassa. Tehát, hogyha az Európai Bizottság a szakbizottság ezzel akarna foglalkozni, akkor érdemes lenne ezen elindulni. Aztán volt egy másik kérdés az a kapcsolatban, hogy milyen eltérőek a megközelítések a tagállamok és a között és az interpretációk között tudatában vagyunk annak, hogy különböző értelmezések léteznek, és ezért vannak a nemzeti kontakt, kontaktponton találkozók, ahol megpróbáljuk megvizsgálni a legjobb gyakorlatokat, megvizsgálni azt, hogy hogyan tudjunk jobban kapcsolatot tartani a helyi személyekkel, felelősökkel, segíteni az értelmezésben, a végrehajtásban. Tehát még mindig lehetnek eltérő megközelítés, eh, megközelítések, ezekre vissza fogunk térni. Kabariáis eh, képviselő ön arról beszélt, hogy inkább az oktatásról, tájékoztatásról, mint a, eh, mint a jogszabályalkotásról és a van szó, ezt, ezt, ezt tulajdonképpen el tudjuk fogadni, de persze mindazonáltal a jogszabályra is szükség van, ami az előző állatjóléti stratégiát illeti, ott is ugyanerről volt szó, az oktatásra, a kultúrára kellett koncentrálnunk. Érdekes lenne látni, hogy mennyi előrelépést értünk el ezen a területen. Aztán ön beszélt az értékelés időkeretéről. Van egy tanulmányunk, egy külső e, tanulmány készül, ezt várjuk, hogy a jövő év elején elkészül, várjuk ennek az eredményeit, és remélhetőleg az erre a tanulmányra alapuló bizottság jelentés hamar meg e, elkészül, és ezzel az értékelést meg tudjuk adni. Aztán a harmonizált adatgyűjtés, a minimum standardek kérdése. Nos, itt a hivatalos ellenőrzési szabályozással kapcsolatban vannak, vannak már beszámolók. A 2017 per 65-ös rendelet értékeléséről van szó, ahogy elmondtam, a hivatalos ellenőrzési rendelet 21-es pontjával kapcsolatban új harmonizált szabályokra került sor, és Európai Uniós adatbázis létrehozására került sor az élőállított szállító hajókkal kapcsolatban. Az adatok tehát általánosan rendelkezésre fognak állni. Hajszi úr elmondta, hogy az állatok számára semmilyen eh, szállítás nem jó hosszú eh, távon, ezt eh, már a jogszabály is elismerte, és ennek megfelel. Ön négy órára korlátozná a szállítást, vagy mások 8 órára. Természetesen a hosszú távú szállítás teljesen legitim teljesen legitim aggodalmakat vet fel, de nincsen egyelőre még bizonyíték arra, hogy mindenképpen pozitív lenne a korlátozás, ilyen drasztikus korlátozás. Felmerült ugye a 8 órás korlátozás, az EFSA-t arra kértük, hogy az állatok szállítás közbeni védelmével kapcsolatos adatainkat, tudásunkat aktualizálja. Erre szükség lehet akkor is, amikor az európai jogszabályok felülvizsgálatára kerül sor. És aztán Fuszlán képviselő kérdezte, hogy az Európai Bizottság leteheti a garast a felfüggesztés mellett. Hát én semmiképpen nem, ez nem az én kompetenciámba tartozik, e, és nem az én szintemen dől el. E, több képviselőtől is hallottam, hogy tiltani akarnak, meg kell vizsgálni a jogszabályok felülvizsgálata során, hogy milyen opciók vannak, mik a mellett ellene szóló érvek, és az Európai Bizottság végig fogja ezt gondolni, hogyha az Európai Biztosnak is e, sikerül végig gondolni ezt, hogy politikai szempontból szempontból, politikai prioritások szempontjából mi lenne a legjobb. Jó, köszönöm szépen, mondja az elnök ezeket a kérdések, ezekre a kérdésekre megadott választ. Most még egyszer megpróbáljuk felvenni a kapcsolatot Hidvégi Balázsjal, tessék, hogy meg tudja, fel tudja tenni a kérdést. Igen, próbálom, mondja a képviselő. Igen, halljuk, halljuk, halljuk, látjuk és halljuk. Jó, jaj, de jó. Hát a, a fülhallgatómat nem tudtam most itt konnektálni, kapcsolni, de remélem, hogy működik így, és köszönöm szépen ezt a vitát, köszönöm kedves kollégák a véleményüket, mindannyian tiszteletben tartjuk, tiszteljük az állatokat, ez kell, hogy legyen a kiánduló pont. Isten teremtményeiről van szó, tehát mindent meg kell tenni az ő védelmük érdekében, és ez a téma vitákat vet fel. Annak ellenére, hogy ez Európai Unió a legnagyobb sztenderdeket, legszigorúbb sztenderdeket alkalmazza, és ezt a gazdák is tiszteletben tartják. Itt inkább szállítmányozási kérdésről van szó. A szállítmányozási ágazatot jobban érinti szerintem, mint a mezőgazdaságot, a gaz, a, az állattartókat. Ezt tisztázni kell. Annak érdekében, hogy a felelősség megosztása megtörténjen, ahhoz a jogszabálynak konkrétan technikai paramétereket kell meghatározni, tehát a szállítmányozó kamionokra vonatkozó sztendereket. Aztán pontosítani kell azt is, hogy milyen korú állatokat lehet szállítani, ez is fontos lenne. A az én véleményem szerint, az én tudásom szerint ezzel kapcsolatban nincsen a jogszabályban erre még ö, szabályozás. Aztán a valódi szállítmányozási idő, erre is ki kell térni, onnantól kezdve, hogy elkezdik felrakni az állatokat, ezt is már figyelembe kell venni, a szállítási időbe bele kell számítani. Aztán egyéb rendelkezések, például Magyarországon van egy jogszabály, mely szerint tilos állatot szállítani 30 foknál melegebb időszakban. Hát ez elég gyakran előfordul Magyarországon nyáron, de ilyenkor nem, de ilyenkor tilos állatot szállítani természetesen, hát az ellenőrzési mechanizmusokat kell erősíteni, és ez is hozzájárulhat már egy sokkal jobb környezethez az állatok szállítása terén. Aztán az Európai Bizottság hogyan látja ezt, ezeket a gondolatokat? Utolsó dolog még akkor is, hogyha szigorú szabályaink vannak, Hát a világ más területein ez nem biztos, hogy érvényes, sőt, és az importált termékekre nem ugyanezek a sztenderdek érvényesek, és ezzel kompetitív, komparatív hátrányban van Európa, ez egy tisztességtelen helyzet, úgyhogy szeretnék ezzel kapcsolatban is vitát folytatni. Hogyan tudjuk biztosítani, hogyha mi meghatározunk szabályokat, akkor ugyanezekkel a szabályokkal kell, ugyanezeknek a szabályoknak kell megfelelniük a külső partnereknek is. Hogyan tudjuk ezt betartatni? Köszönöm, hogy az elnök örülök, hogy sikerült a kapcsolatot megteremteni, és akkor Berry asszonynak megadom a szót, hogy reagálni tudjon a kérdésekre. Köszönöm szépen! Három dologra szeretnék kitérni először is, ami a technikai paramétereket illeti, tehát a kamionok technikai paramétereit. Ahogy már mondtam, az egyik másik kérdésre adott válaszban vizsgáljuk a kapcsolatot a 2005, 1 per 2005-ös és a közlekedés, a szállítási jogszabálya kapcsolatos összefüggéseket vizsgáljuk, a tahográfiát, tahográfokat, stb. De ön ennél messzebb akar menni, a technikai, más egyéb technikai paramétereket is akarja vizsgálni, ezt, ez folyik, ez a munka. Aztán, hogy milyen korú állat szállítható, azt hiszem van egy minimumkor, kor, E, amire, amit tervezünk. Ez már többször felmerült ez a kérdés, attól függően persze, hogy milyen állatról van szó. Aztán az észával kapcsolatban említettem, említettem, hogy az észát megkértük, hogy, de, hogy tudományos öm, is, információkat állítson rendelkezésünkre az, állat, az állításnak az állatok egészségére gyakorolt hatásáról, ezt várjuk. -e? és aztán a level playing field, tehát az egyenlő feltételrendszer minden a versenytársaink számára is, erről már sokat beszéltünk, igyekszünk elérni azt, hogy a mi gazdáink, vagy a mi gazdasági szereplőink ne legyenek hátrányban. Említettem ítéletet is, azt is tudjuk, hogy a nemzetközi szervezetek is aktívak, és például a Nemzetközi Állategészségügyi Szervezet aktív, és őket is arra biztatjuk, hogy az állatok szállítására is térjen ki a munkájuk. Minél többet beszélünk erről nemzetközi szinten, annál jobb. Hadd mondjam el, hogy az Európai Bizottság teljesen tudatában van ennek a Farm to Fork stratégia keretében is, igen elvárásokat fogunk megfogalmazni a e, gazdákra e, e, vonatkozóan, állítókra vonatkozóan, és illetve a nemzetközi együttműködésre van szükség, párbeszédre van szükség a partnereinkkel kapcsolatban, és bizonyos körülmények között mindenképpen biztosítani kell azt, hogy a jogszabályainkat tiszteletben tartják, mielőtt importálunk termékeket, tehát ez az Európai Unió határain kívül is fontos és hát igen, pontosan erre vonatkozik a tisztességes egyenlő feltételrendszer biztosítása EU-n belül kívül. Köszönöm szépen. Többi képviselő, második forduló következik, hata jelentkeztek. Kezd... Anika Bónával kezdem az ID részéről. Ő is távolról jelentkezik be. Igen, ha, hallanak? Igen, igen. Halljuk, halljuk. Köszönöm szépen, tisztelt eh, igazgatóasszony, köszönöm szépen a bejelentkezését, és igen, nagyon fontos az állatok helyzetének javítása a szállítás során. A nagyon fontos az, hogy a, e, közlekedé, a, a szállítással kapcsolatos e, jogszabályok alkalmazását is figyelemmel kell kísérni, és ez nem történt meg teljesen. E, aztán a tanúsítványok kérdése, illetve az e, e, állatot szállító hajók ellenőrzése e, elengedhetetlen. Gyakran ezek a hajók nagyon rossz állapotban vannak, majdnem szétesnek. 2019. novemberében láttuk ennek az eredményét, amikor 15 ezer állat halt meg. A harmadik országok, Magreb országok, közel-keleti országok rettenetesen tudják kezelni kezelni az állatokat, ami Franciaországot itt illeti, itt igyekeztek be betiltani ezeket az állatkínzásnak is beillő állatvágási módszereket, amikor az állatokat késsel szurkálják vagy folytogatják. Aztán a tengeri szállítás kérdése, és abszolút nem felel meg az import hús, az import állatra vonatkozóan abszolút nem felelnek meg a szállítási feltételek az Európában elvár szállítási feltételeknek, és az Európai Bizottságot felhívom arra, hogy mindenképpen foglalkozzon ezen a kérdéssel, és igyekezzen mindent megtenni annak érdekében, hogy a mi sztenderdjeink megsértését ne tudjuk el. Köszönöm szépen. A zöldek részéről Karolin Usz következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm mindenkinek a hozzászólást. Az Európai az Európai Parlament Vizsgálóbizottsága nem az első jelzés, a amit küldünk az Európai Bizottságnak. 2019. februárjában az Európai Parlament megszavazott egy jelentést, aztán a számvevőszék is megszavazott egy jelentést, az, ONG, az NGO-k beszámolnak eh, az állatszállítások kérdéséről, mind ugyanabban az irányban mutat az európai törvényeket nem jól alkalmazzák, nem elegendő ahhoz, hogy garantáljuk azt, hogy az állatok ne szenvedjenek a szállítás során. Egy példa. Ez a jelentés, amit az Európai Bizottság készített 2017-ben Franciaországban, ez elképesztő. Itt van egy eh, következtetés, mely szerint a jelenlegi rendelkezések nem garantálják azt, hogy megfelelően történjenek a szállítások, hogy megfeleljenek a szállítások az állatjólétnek, hogy megtakarítsuk az állatoknak azt, hogy, hogy megsérüljenek, hogy szenvedjenek. Konkrét ajánlásokat fogalmaz meg ez, az, ez a beszámoló. Mit tesz az Európai Bizottság, illetve Luigi Santé annak érdekében, hogy az ebben a saját auditjában, a saját megfigyelésében megfogalmazott következtetéseket betartsa, betartassa. A harmadik országokba való szállítás, nos, én Dél-Franciaországban voltam, és ott megtapasztalhattam azt, hogy hogyan folynak a tengeri szállítások, amikor hajón szállítják az állatokat, több több tucat napig, több tíz napig ott maradnak rettenetesen meleg hőmérsékletek mellett ezeken a hajókon, az állatokon. Az állatok előfordul, hogy az országok nem fogadják be őket, nem engedik be az, állat az állatorvosokat. Amikor föltették az állatokat a hajóra, onnantól kezdve nincs ellenőrzés. Az NGO-k, amelyek az állatvédő NGO-k úgy kimutatják, hogy micsoda rettenetes szenvedésnek vannak kitéve az állatok. Tudnak erről az Európai Bizottságnál? Vannak erről adataik? Azt mondják, hogy a hajós szállítás feltételeit javítani kell, de meg kell engedni a hajós szállítást továbbra is, amikor tudjuk, azt, hogy elég nagy esélye van az állatoknak arra, hogy szenvedjenek a szállítás során. Köszönöm szépen. Most megadom a szót még egyszer Péter Lundgrennek, aki még egy kérdést akart föltenni az LKR-től. Igen, látjuk őt, bekapcsolódott, úgyhogy megadom a szót, tessék Péter. Köszönöm szépen. A jelentés, a Dolman jelentés az élőállat eh, közle- eh, szállításra vonatkozik. Mi Beri asszony véleménye eh, ahhoz képest, hogy mondjuk matrózokkal vagy tengerészekkel szemben hogyan szállítják az állatokat, illetve Mi a helyzet azzal, hogy ez a jogszabály harmonizálható-e például a közúti közlekedésben elfogadott jogszabályokkal, a, a gépkocsi vezetők vezetési idejével, pihenő idejével kapcsolatban ezt lehet-e harmonizálni, erre elég komoly szabályok vonatkoznak. Eléggé fontos lenne, hogy koherensebbek, következetesebbek legyünk hiszen a gépkocsi vezetőktől elvárják ugye azt, hogy elérjék a célpontot, de közben nyilván tiszteletben kell tartani az élő állatok helyzetét is. Köszönöm szépen. Maria Neuchl következik. Igen, tessék. Kérem, nyomja meg a speak button Maria. igyekszünk behozni a kapcsolatot. Hmm. I think I give the floor then. Visszatérünk Máriára, de most Marissa Matiasnak adnám meg a szót a GUE részéről, tessék.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 very much. Thank you. Thanks a lot uh, uh to Marisa Matias. Köszönöm, Marisa Matias. Maria Neufele, fel tudjuk venni a kapcsolatot? Jó lenne. Igen, igen. Látjuk, látjuk. Igen, látjuk, halljuk. Jó napot kívánunk! Remélem, hogy hallanak. Röviden feltenném a kérdésemet, és aztán visszadom a szót az Európai Bizottságnak. Kérdésem, az Európai Bizottság végig gondolta-e már, hogy nem csak a vágóhit irányuló szállításról van szó, hanem végig kell gondolni, paradigmaváltásra van szükség. Európában egy olyan mezőgazdaságunk van, hogy előfordul az, hogy például a kis malacok megszületnek Hollandiában, aztán felhizlálják őket Bajorországban, és elszállítják őket valahova máshova levágni őket. A zárt láncokról kellene beszélni. Ez normálisnak tűnik mindenkinek? Ez a hatalmas út, amit megtesznek az állatok, ez az értelmetlen szállítások, az egyik területről a másikra, az egyik üzemből a másikra, az egyiken megszületik, megellenek az állatok, a másikon hizlalják, a harmadikon, a harmadikon levágják. Gondolnak-e arra, hogy zárt állattartási láncokat kellene megvalósítani? Köszönöm szépen Mária Neuchelnek. És most megadom a szót Paulo de Castro-nak a Szociáldemokrata frakció részéről. But he doesn't seem to be connected. Tűnik, hogy Paulo de Castro-nak nem sikerült csatlakoznia online, úgyhogy akkor Claire Bury-nek adom meg azonnal a szót, hogy reagáljon az elhangzottakra. Parancsoljon, kicsit csúszásban vagyunk, de öni a szót tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Rusz és Bruno képviselők arra kérdeztek rá, hogy mi történik a tengeri szállítás során. Nagyon súlyos, szörnyűséges esetekre került sor nem régiben, úgyhogy értem, hogy miért aggódnak. Az egyik kulcsfontosságú dolog, amit szeretnénk megtenni, ezt már említettem, de még egyszer hangsúlyoznám, mert nagyon fontosnak tartom, az az, hogy a szabályozás 21-es cikke értelmében, értelmében harmonizáljuk, harmonizálhatjuk és megerősíthetjük az élőállatokat szállító hajók ellenőrzését. Ezt meg fogjuk tenni, mert a delegált és végrehajtási jogi aktusok, amelyek ehhez kapcsolódnak, 2021-ben kerülnek elfogadásra. és a hivatalos ellenőrzés és szabályozás, amely a delegált jogi aktus alapját képezi, kimondja, hogy a határellenőrzések állatjóléti szabályai a kikötőkre is vonatkoznak. Ez azt jelenti, hogy a kikötői helyzeteket most már jobban tudjuk vizsgálni. Elhangzott, hogy az Európai Bizottság is végrehajtott ellenőrzéseket, auditokat, ezek adják az alapját a mi fellépésünknek természetesen, és ezt figyelembe fogjuk venni, amikor a delegált jogi aktust elfogadjuk. Mindazon problémák és nehézségek, amelyek a meglévő szabályok végrehajtása során felszínre kerültek, nagyon fontosak lesznek a delegált jogi aktus elfogadása szempontjából. Külön hangsúlyoznám, hogy volt egy auditálási programunk, amikor is a földközi tengeri térségben mutatkozó ügyeket auditáltuk, de Franciaországra nem tudtunk sort keríteni. Ezt e hónap végén fogjuk elvégezni, lesz egy úgynevezett remote audit, egy távolból történő ellenőrzés, amikor is a francia helyzetet megvizsgáljuk. Elvégezzük az elkövetkezendő hetekben ezt az ellenőrzést, hogy megvizsgáljuk, milyen helyzet Franciaországban. Tehát Lundgren képviselő arról beszélt, hogy nem lenne jobb a mészárszéket az állattenyésztés helyéhez legközelebb létrehozni. Ez nyilvánvalóan így van, és természetesen egyetértünk azzal is, hogy jobb az élő állatok szállításánál a levágott állatokat szállítani, vagy a szaporítóanyagok szállítása, az embriók szállítása is szóba jöhet – meg kell vizsgálni továbbá a koherenciát a szállítási szabályozás és más szabályok között, nevezetesen az 1-2005-ös szabályozással. Nagyra képviselő elmondta, hogy szeretné, hogy az Európai Bizottság a kontextust is látná, mert hát itt van a szabályozás, de van egy szélesebb körű szabályrendszer, amelyet szintén figyelembe kell venni. A bizottság ezt megteszi, a Farm to Fork stratégia mindenképpen ezt a nagyobb képet veszi alapul. A fenntartható élelmiszerellátás tulajdonképpen a legfontosabb szempont is, hiszen ez, erről van valójában szó, mikor állatokat szállítunk, hogy ez fenntartható-e, avagy sem. Rövidebb szállítási láncokra van szükség, és így tovább. Megvizsgáljuk tehát az átfogó képet is, megvizsgáljuk az egész rendszert, megnézzük, hogy az egyes szabályozások hogyan tudnak együtt működni, milyen kölcsönhatásban állnak egymással. Megemlíteném a kapot itt és más szabályokat is. Köszönöm, köszönöm szépen. Úgy hallom, hogy Paolo de Castro most itt van velünk. Üdvözlöm! Először is szeretném megköszönni az Európai Bizottságnak, hogy ilyen részletesen válaszolt a felvetésekre. Én is utalnék egy-két szempontra, amelyet a kollégák már kiemeltek. Mindenek előtt az állatjóléti normákra térnék ki. Ezeket mindenképpen támogatjuk és szeretnénk tovább fejleszteni. Ugyanakkor felmerül a tisztességtelen verseny kérdése is Európában, ugyanis Kialakulhat egy ilyen tisztességtelen verseny, hogyha a tagállamok nem tartják be egyformán a jóléti, az állatjóléti szabályokat, és versenytársai lesznek egymásnak. Felmerül a kölcsönösség kérdése. Úgy gondolom, hogy a határellenőrzéseket ilyen szempontból meg kell erősíteni, a tagállamoknak többet kell tenniük. Másrésztről gondol, gondoskodnunk kell arról, hogy a hatóságok az állatjóléti szabályokat tényleg végrehajtsák. Megerősített ellenőrzésekre van szükség e, e tekintetben. Az állatok szállítása persze nagyon különböző az állatok fajtájától függően. A marhák szállítása esetében például érdemes elkerülni, hogy sok-sok kilométert tegyenek meg, csak azért, hogy aztán másút levágják őket. Más a helyzet a fiatal egyedek esetében, akiket aztán felhízlalnak más tagállamokban. Észak-Európában például több a legelő, ahol fel lehet hízlalni az állatokat, miközben délen is vannak olyan területek, amelyek kedvezőbbek a hízlalás szempontjából más állatfajták esetében. Tehát különbséget kellene tenni a levágásra szánt állatok és a hízlalásra szánt állatok között. Köszönjük szépen! Most Győri asszonytól meghallgatunk egy rövid reakciót, és még Négy további képviselő szeretne utána kérdezni, és aztán le kell zárnunk ezt az ülést. Bury asszony parancsoljon, szeretne reagálni az elhangzottakra. Köszönöm szépen. Buongiorno, köszönti Bury asszony olaszul a hozzászólót. Konkrét kérdést nem hallottam ki, de Castro képviselő hozzászólásából, de azt hiszem ismét csak arra utalt, hogy meg kell erősíteni a határellenőrzéseket, és el kell kerülnünk, hogy a levágásra szánt állatokat szállítsák, főként akkor, hogyha csak a költség hatékonysága cél. Az Európai Bizottság mindenképpen egyetért ezzel, az állatok szükségtelen szállítása szenvedést okoz és elkerülendő, ha csak lehetőség nyílik erre. Köszönöm. Még négyen szeretnének kérdezni.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 élő kecskék szállítása és az erre vonatkozó európai szabályozás 2004-es eredetű, és ez alapján számos intézkedést be kéne tartani, de rajtunk, parlamenti jogalkotókon ö, áll, hogy javítunk-e ezen a szabályozáson. Két elv kell, hogy vezérelje minket, ugye az állatok jóléte, jóléte, illetve a tenyésztők érdekei. És remélem, hogy lesz a vizsgálóbizottságnak elég kurázsja ahhoz, hogy itt az érzékeny kérdéseket is felvesse. 30 millió állatot exportálunk Afrikába és közel-keletre, és a export kapcsán tény, hogy szinte azonnal, ahogy elhagyják, elhagyják az állatok az Európai Unió területét, más körülmények közé kerülnek, néhány, néha az is előfordul, hogy heteken át utaznak, és nagyon nagy az elhullási arány, iszonyú körülmények vannak egyes országokban, minden nemzetközi szabály ellenére. Tehát komoly munka áll előttünk. Köszönöm, hogy meghallgattak. Merci beaucoup, Madame le Chanteuse. Je euh, Köszönöm szépen, Santő asszony. Most a zöldek képviselőjének adom meg a szót, aki itt van velünk. Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, és köszönöm szépen a Claire Bury-nek az eddigi válaszokat. Úgy gondolom, egy rendszer szintű kihívással van dolgunk. Globális szinten szállítjuk a kis dobozokba gyömöszölt állatokat hatalmas szállítási láncokon átszállítjuk őket, mint hogyha valamiféle életelen tárgyak lennének, és rászoktatjuk őket az antibiotikumokra, ezzel táptalajt biztosítva a multirezisztens baktériumoknak. Nyilvánvalóan a fenntarthatóság is fontos szempont, és az emberi egészség védelme is. Tudom, hogy nagyon sok olyan gazda van, nem utolsó sorban hazámban, Svédországban, aki megpróbál megfelelő körülményeket biztosítani és megfelelni a normáknak, de tisztességtelen versennyel szembesülnek, mert vannak mindig olyanok, akik nem tartják be a szabályokat. A szabályokat a belső piacon egyformán be kellene tartani, és egységes versenyfeltételeket kell teremteni a belső piacon ezen a téren is. Három kérdésem van a főigazgató helyetteshez. Mi tart ennyi ideig? A, korábbi, a jelenleg érvényben lévő szabályozást 15 évvel ezelőtt fogadták el. Mit mondjak azoknak a gazdáknak, akik, és sokan vannak egyébként, akik azt mondják, hogy azáltal, hogy gondoskodnak állataikról, még több szenvedést okoznak, mert valamelyik más a szabályokat be nem tartó versenytársuk át fogja venni az ő piaci részesedésüket. Hogyan tudjuk továbbá biztosítani azt, hogy növelni, megnöveljük a kapacitásokat, amelyekkel a szisztematikus rendszer szintű visszaélések visszaszoríthatók. Pascal Durand, Renew, két perc. Euh, Köszönöm szépen, csak nagyon röviden. Hallottam, hogy a bizottság mit mondott a kérdésről, de fenntartásaim vannak azzal kapcsolatban, hogy ez hogy működik a valóságban, mert ezt láttuk már az előző mandátum alatt is, amikor a mezőgazdasági biztos és a főigazgatóság a bizottságnak végül is azt magyarázta nekünk, hogy nincs igazán probléma a külföldre szállítással. Egy százaléka az állatoknak érintett csak. Hát abból, amit itt hallok, ez nem egy marginális probléma, hanem egy valós eh, probléma, és jó lenne, hogyha a bizottság végre a szívére venné ezt az ügyet. Sok a beszéd, kevés a tett. Ez a téma egyébként régóta foglalkoztat engem, és szerettem volna már régen, régen tudni, hogy mi van azzal, amit a Telefrancez is egy hónappal ezelőtt közzétett, hogy, hogy tudjuk, hogy vannak nyilvánosan nyilvános szereplők, akik azt mondják, hogy ha betartják az összes európai szabályt, akkor elvesztik az üzleteiket, Pont azért, mert a, a szállítók maguk nem tartják be a szabályokat. És az árasztok éheztetése Európán belül is egy szisztematikus probléma. Tehát jó lenne, hogyha a bizottságnak lenne bátorsága ezzel a kérdéssel is foglalkozni. Köszönöm szépen. Az ilyen harcos embereknek köszönhető az is, amit egyáltalán eddig elértünk. Most megadom a szót. Eleonora, she's our last speaker for today. Évi Eleonorának adom meg a szót, ő ma az utolsó képviselő, aki hozzászólhat, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr! Sajnos nagyon rossz a hangminőség, ezért a tolmácsok nem tudnak belőle dolgozni. The like this, turn I, I, think, I think it should work now. Nagyon visszhangzott az imént, most már jobb, köszönjük szépen. Akkor kezdem még egyszer előről. Először szeretném elmondani, hogy nagyon hálás vagyok, hogy létrejöhetett ez a vizsgálóbizottság. Ugyanis már a legutóbbi jogalkotási ciklusban is szerettünk volna hasonlót létrehozni, és most végre elértük ezt a fontos célt. Voltak olyanok, akik bolykottálták a vizsgálóbizottság létrehozását, de nem jártak sikerrel, és most végre neki láthatunk a munkának. Úgy gondolom, hogy olyan témáról van szó, amely nagyon nagy odafigyelést igényel. Az állatok szállítmányozási ágazata gyakorlatilag egyfajta vadnyugat, több millió állat szenved elmondhatatlan módon a szállítás közben. Azért hoztuk létre ezt a szakbizottságot, illetve vizsgálóbizottságot, hogy ezt a rémálmot, ennek a rémálomnak véget vessünk. Csak is az Európai Bizottság és az illetékes hatóságok segítségével tudunk valamit elérni. 2016-ban több polgár is panasszal fordult az Európai Bizottsághoz, mert sérült a 2015 per 1-es szabályozás. Az idei év júniusában az Európai Bizottság, és itt most sajnos megszakadt a kapcsolat, tehát próbálunk javítani a helyzeten, de egy dolog meglepett, nevezetesen az időzítés. Az Európai Bizottságnak ugye elvileg egy éven belül reagálnia kell a benyújtott panaszokra, de ebben az esetben az Európai Bizottság sokkal később, másfél év elteltével reagált, mégpedig egy olyan pillanatban, amikor az Európai Bizottság most létrehozta ezt a vizsgálóbizottságot, ez vajon véletlen? Vagy inkább négy éven keresztül hallgatott az Európai Bizottság, és csak akkor döntött el, hogy tevékenyé válik ezen a téren, fellép ezen a téren, amikor az Európai Parlament is neki látott ennek a munkának. Az Európai Bizottság négy évig nem hozott döntést ezekben az ügyekben, és most újabb négy hétre volt szükség, hogy ismét bizonyítékokat gyűjtsön az Európai Bizottság. De az így benyű, immáron benyújtott bizonyítékok alapján szeretném tudni, hogy mi a helyzet a vizsgálatokkal. Tudom, hogy az ellenőrzések, a vizsgálatok nagyon nehezen bonyolíthatók le egy világjárvány közepette, de azt hiszem az ilyen súlyos esetekben sokkal gyorsabban kellene reagálni, és jó lenne, hogyha végre valamilyen reakció, érdemi reakció születne. Claire Bury-nak adom meg, most meg végül a szót, és úgy hallom, hogy még plusz öt percet adtak nekünk a tolmácsok, Köszönjük szépen a tolmácsok együttműködését, és akkor Bjuri asszonynak adok szót még. Köszönöm szépen. Először is arra térnék ki, amit Lösant képviselő említett. Beszélt arról, hogy mit vár ettől az egész vizsgálóbizottságtól, beszélt arról, hogy problematikus lehet a vallási alapú állatölés is. A jelenlegi szabályozás megköveteli, hogy az állatokat el kell kábítani, mielőtt levágják őket, de természetesen el kell ismernünk azt is, hogy vannak olyan vallási gyakorlatok, amelyek ennek ellent mondhatnak, és a vallások szabadsága az alapjogi kartában került lefektetésre. Ilyen esetben tehát elsőbséget élvez az utóbbi, feltéve, hogy egy vágóhídon történik az állat megölése. Ami Agrán képviselőt illeti, aki ismét csak a tisztességtelen versenyre utalt felszólalásában, az Európai Unión belül vannak valóban különbségek a tagállamok között. Egyrészt az ellenőrzések alapján is megállapíthattuk ezt, másrészt a panaszok is erre mutattak rá. Az Európai Bizottság feladata, hogy az EU-n belüli szabályozás betartatását elősegítse, és ezt meg is fogjuk tenni. Évi képviselő arról beszélt, hogy az Európai Bizottság nem cselekedett mindaddig, amíg rétlen nem jött ez a bizottság. Én ennek határozottan ellent mondanék, mert az elmúlt években minden bizonyal volt valamiféle fellépés. A DG Santéhoz csak nemrégiben csatlakoztam, ezért nem tudok erről részletesen nyilatkozni, de úgy tudom, hogy a panaszokat nagyon komolyan kezelték. Néha nagyon sok időt, energiát igényel, hogy a panaszoknak utána járjunk, sokszor meg kell várni, hogy az ellenőrök elmenjenek a helyszínre, bizonyítékot gyűjtsenek, és utána tudunk csak bizonyos panaszokban, panaszok ügyében eljárni. De részletesen beszámoltam arról, hogy mi történt a 16 panasz esetében, Beszéltem arról, hogy voltak más egyéb panaszok is, illetve állatok nyáron Törökországba történt szállítását is megemlítettem, és beszéltem arról is, hogy Franciaországban nem sokára lesz egy úgynevezett remote audit, és a Farm to Fork stratégia elfogadásakor Kiriakidesz biztos is rengeteg esetet említett és kitért erre a problémára. Úgyhogy tisztában vagyunk már régóta problémával, és foglalkozunk vele. Duran képviselővel teljesen egyetértek. Itt az ideje, hogy végre ne csak beszéljünk a problémáról, hanem cselekedjünk is. Vállalást tettünk amellett, hogy a meglévő jogszabályokat felülvizsgáljuk, ez azt jelenti, látjuk, hogy vannak problémák, egy nagyon részletes, mélyreható elemzést fogunk végezni, hatástanulmányt is készítünk, és utána visszatérünk önökhöz egy javaslattal, hogy hogyan kellene a még a jelenlegi jogalkotási ciklusban módosítani a meglévő szabályokat. Nagyon tüzetesen megvizsgáljuk a helyzetet, és mindenképpen, mindenképpen szem előtt tartjuk majd a benyújtott panaszokat és a jogalkotás felülvizsgálatára vonatkozó javaslat elkészítésekor. Szó esett a szállítókról, nyilván nem lehet a felelősség telje, felelősséget teljes mértékben azokra ruházni, akik a szállítási lánc legelején állnak. Biztosítani kell, hogy az állatjóléti lánc megfelelően működni, és mindenkit, minden szereplőt fel kell szólítani arra, hogy tartsa be a jogszabályokat, és tegyen előtt felel, eleget felelősségének. Köszönjük szépen Claire Bury-nak, nem volt egyszerű feladat ez, azt hiszem nagyon jól állt a sarat, válaszolt két óra alatt erre rengeteg kérdést, és köszönöm a képviselőknek is ezt a rengeteg konstruktív kérdést és hozzászólást. Most is ismét megmutatkozott, hogy mennyire bonyolult kérdéskörről van szó. Ma délelőtt ugye beszéltünk az állatjólétről, de hát szó esett például a vágóhidak számának csökkenéséről, az élelmiszerellátásról, a géptehér, gép, tehergépjárművek vezetők helyzetéről, és sok egyéb más szempontról is. Nagyon fontosnak tartom, hogy az, a, az összes szereplőt bevonjuk, mert most itt a lehetőség, hogy változást hozzunk az állatok jóléte érdekében, de a gépjárművezetők, a termelők, a fogyasztók, az, az állatorvosok számára is, és mindenki számára, aki valamilyen módon érintett a kérdésben. Köszönöm szépen még egyszer, nagyon konstruktív találkozó volt ez. A következő ülésünk október 29-én lesz, akkor lesz rögtön két ülésünk is egymás után, az Európai Szembevőszék is itt vendégeskedik, itt lesz a főigazgató, és megpróbáljuk elérni, hogy a német soros elnökség is képviseltesse magát. és remélem, hogy az Európai Bizottság részéről akár a biztost is ide csábítsuk. Tudom, hogy nagyon elfoglalt, de jó lenne, ha el tudna jönni. Tehát várom a következő ülést, köszönöm szépen a szolgálatoknak is, köszönöm a, a technikusoknak, fantasztikus munkát végeztek, és köszönöm a tolmácsoknak is, akik egy kicsit tovább maradtak. Köszönöm szépen, szép hétvégét mindenkinek, vigyázzanak magukra!